Az Utolsó közlemény az ECR közölte az elnökkel, a parlament elnökével, hogy Precel képviselő már nem tartozik hozzájuk, és 2016. április 12-ével a függetlenek sorát gazdagítja. Kezdjük